Köszönjük Dol képviselő úrnak, Martin Schulz. Következik öt és fél percben. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim! Az Európai Parlament nagyon eh, ritkán eh, tárgyalja egy tanácsülés előkészítését, amikor ilyen válságos időkben kerül arra sor. Történelmi csúcs lesz ez az Európai Unió jövője forog kockán. Egy német újságban olvastam a minap egy érdekes mondatot, egy érdekes sort. Az Unióba vetett hit hiányáról szólt ez, mert sokan nem bíznak abban, hogy az Unió megoldással tud szolgálni a válságra. Az Unió polgárai nem bíznak az Unióban, nem hisznek benne, nem bíznak a kormányokban sem, hogy azok megoldást találhatnak a válságra. Az európai, az európai integrációba vetett hit ingott meg alapjaiban ezzel a válsággal. A kérdés az, hogy hogyan fogunk szembenézni ezekkel a kihívásokkal, bátran vagy gyáván. Megfutamodunk a kihívások elől, vagy bátor döntésekkel szembeszállunk velük. Ki kell ezt mondanom, mert meggyőződésem, hogy ez így helyes. Nem kevesebb Európára van szükség, hanem több Európára. Még több Még több bátorságra és határozottabb európai döntésekre van szükség a válság elleni fellépéshez. A előttünk álló tanács, európai tanácsülés sen két dolog forog kockán. Először is a mai világban az állam és kormányfők nem tudnak önállóan döntést hozni, nem egy légüres térben léteznek. Több tucat olyan cég van, amelynek a forgalma, az éves forgalma több mint, több mint Lengyelország GDP-je. Tehát ebből is látszik, hogy a mai világban kicsit megfordultak az arányok, kifordult világban élünk. Az ECOFIN tanács ülés előtt, vagy egy Tanács ülés előtt egy, vagy kettő, vagy három hitelminősítő intézet azt nyilatkozza, hogy nem megfelelő a napirend, nem megfelelő javaslatokat tesznek. Hát döntsük el, hogy ki áll mindezek mögött, kifizeti meg a hitelminősítő intézetek szolgálatait, tulajdonképpen ki mozgatja itt a szálakat. A hitelminősítő intézetek nem vehetik át az irányítást, az állam és kormányfőknek itt az ideje, hogy az állam és kormányfők újra magukhoz ragadják az irányítást, ne csak sodródjanak az eseményekkel, erre szükség van ahhoz, hogyha nem akarunk nem akarjuk, hogy Európa meggyengüljön. A világ lakosságának kevesebb, mint 8%-a él Európában. 2050-re ez 4%-ra csökken. A maradék 96%-a a világ a föld lakosságának eh, nem fog figyelni már arra, hogy Európa mit mond. A vezető hatalmak, a vezető gazdasági hatalmak nem várnak ölvetett kézzel, nem várják azt, hogy Európa, nem várják meg azt, hogy Európa eh, végre eh, döntést hozzon a nagy Németországtól a kis Máltáig, magunkban nem élhetjük, nem maradhatunk fent. Az újra nacionalizáció, az újra nemzetisítése a különböző politikáknak egész egyszerűen nem életképes. Csak együtt válvetve tudunk Európaként sikeresen fennmaradni, hogyha valóban mi kívánunk a világ legnagyobb gazdaságává válni, akkor ezt csak együtt a szolidaritásra alapozva tehetjük meg. Ez azt jelenti, hogy együtt egy irányba kell haladnunk, azért, hogy a e, pénzügyi adó az valóban pénzügyi tranzakciós adó legyen. Nevetséges, hogy ha veszek a boltban egy litert helyet, akkor fizetek hozzáadott értékadót, áfát, azonban a pénzügyi tranzakciókra semmiféle adót nem vetünk ki. Ezek a javaslatok mind itt fekszenek az asztalon, mind itt fekszenek előttünk, itt az ideje, hogy eldöntsük, hogy merre tovább, itt az ideje, hogy komolyan gondoljuk az európai egységet, nem szabad, hogy egymás ellen kiátszuk az európai országokat, nem szabad, hogy a ez vezessen bennünket, vagy szorosabbra fűzzük az európai integráció szálait, vagy az, egész Európai Unió az egész Európai Unió jövője foroghat kockán. Ha darabjaira szétesik az Európai Unió, akkor, hölgyeim és uraim, nem csak a politikai unió fog összeomlani, hanem a 20. század démonai újra visszatérhetnek közénk. Európa védelmét nem csak egy csúcs